Now, please take your seats. Please take your seats. Dear colleagues. Kérem, hogy foglaljanak helyet, kedves kollégák. Elektronikus szavazást tartunk a 12. napi rendi pontról, amely egy rendeletmódosítás a vízumokkal kapcsolatosan vagyis a vízakövetelménnyel és a víza, sújtott és vízakövetelmény alól mentesített személyekről szól ez a rendelettervezet, és most szavazni fogunk róla. Mégpedig az első módosításról először. Megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. Excuse me? It didn't work. Nem működött ezek szerint? Excuse me? Not working. No. How many of you? Hányuknak nem működik? Hányan nem tudtak uh, szavazni? Újra megnyitom akkor a szavazást. Kérem, foglaljanak helyet tehát. Újra megnyitom a szavazást. A az egyes módosításról, a 9 bis bevezető rendelkezés, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Michel úr, nem működik? Akkor váltson helyet. Yes. Two votes in favor, 49 against, so it's rejected. Elutasítottuk ezt a módosító indítványt, zárószavazásra bocsátom a témát, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Everybody voted? It's 49 plus. 49 mellette, kettő ellene elfogadtuk ezt a pontot. Fájon asszony, köszönöm elnök úr, csak kihasználnám a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak az árnyék jelentéstevőknek és a kollégáknak támogatásukért. És röviden azt is elmondanám, hogy ma nagyon pozitív és erős üzenetet küldünk Bosznia-Hercegovina és Albánia állampolgárainak, hogy készen állunk arra, hogy mentesítsük őket a vízum követelmény alól. alól. Jövő héten a plenárison szavazunk erről, és a tagállamok és remélem, hogy készen állnak arra, hogy minél hamarabb véglegesítsük ezt, lezárjuk ezt a folyamatot. Fajon, asszony, köszönöm szépen, gratulálok! és Koracevilt eh, asszonynak, aki az előadó. Most pedig nézzük a következő szavazást. A tartózkodás és a munkavállalási engedélyek eh, egyesítésével kapcsolatosan, de még a szavazás előtt Matér asszony szeretne -e szólni valamit? Matyi asszony. Present? Igen, itt vagyok, elnök úr, itt vagyok, elnök úr. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Tehát két módosító indítványt szeretnénk, szóbeli módosító indítványt benyújtani, de azt hiszem önnél vannak ezek a hármas cikk vonatkozásában, úgyhogy nem szeretném ezeket megemlíteni. Csak annyit mondanék, hogy nagyon örülök, hogy ma a bizottság elé kerül ez a jelentés, mert harmadik alkalommal szeretné a bizottság ezt az egységes engedélyt letárgyalni, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék készítőknek, a kollégáknak, a titkárságnak. Úgy gondolom, hogy sikerült nagyon sok kompromisszumos módosító indítványt megfogalmaznunk a hónapokig tartó tárgyalás után, úgyhogy köszönöm szépen, szavazhatunk. Merci. Köszönöm, Matyi asszony. Most pedig szavazás következik. Először a 14. módosító indítványról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Nem sikerült, nem működik. Most nyitom meg a szavazást. Lezárom. 45 mellette, 4 ellene elfogadva. 15. módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47 mellette, egy ellene, elfogadva. Készfeltartással szavazzunk? Jó. Hatos módosító. In favor. 16-os módosító mellette, ellene, elfogadva. Egyes kompromisszumos módosítás mellette ellene elfogadva. 17. módosító. Nem, elnézést. 18. módosító mellette ellene elfogadtuk. Kettes számú kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Nyolcvan hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodás, úgy látom, hogy elutasítottuk. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Úgy vélem, elfogadva. 21. es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es módosító mellette, ellene, elfogadva. 7-es módosító. Elnézést, ez nem ránk tartozik. Szóbeli módosító az, előadást, az előadótól, mellette, ellene, úgy vélem elfogadtuk. Nyolcvankettes módosító mellette, ellene elvetettük. 86-os módosító mellette ellene elutasítva. 87-es, nem. Kompromisszum, négyes számú kompromisszum, mellette, ellene, elfogadva, úgy látom. Oral amendment. Amendment 32. 32-es módosító mellette ellene elfogadva. 24-es, 25-ös módosító mellett ellene elvetve nem, elfogadva, ellenőrizzük elektronikusan. Tehát 25-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, elfogadva 33 pozitív szavazattal. 26-os módosító mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan. 26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. 32 mellette, 19 ellene elfogadva. 27-es módosító, igen. Mellette, ellene. Elfogadva. Elnézést, azt szeretném kérni, hogy szép látványosan jelentkezzenek, mert néha nem egészen világos az eredmény. 93-as módosító mellette ellene Amendment 90. 90-es módosító mellette. 90-esnél tartunk, 9-0. Mellette, ellene, elvetve. Harmincas módosító. Mellette, ellene, el, elfogadva szóbeli módosítás a harmadik cikkel kapcsolatosan mellette. Ellene elfogadva. 33-as módosító mellette ellene elfogadva. Ötös számú kompromisszum mellette ellene elfogadva. Harminc nyolcas módosító mellette ellene elfogadva. Kilencven. hatos módosító mellette ellene elutasítva. 39 mellette, ellene, elfogadva, 40-es. Ellene, elfogadva. 41-es mellette, ellene, elvetve. Ellenőrizzük elektronikusan. 41-esről van szó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonkettő mellette, 25 ellene elvetve. Az eredeti szöveg mellette ellene elfogadva. 97-es módosító. Mellette ellene elvetve. Amendment 43. 43-as módosító mellette ellene elvetve, ha jól látom ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, 23 mellette, 26 ellene elutasítva. 44-es módosító mellette. Elnézést, javítja ki magát az elnök. Most a 99-es módosítónál tartunk. 99 mellette ellene elutasítva. 44-es módosító mellette ellene elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene elfogadva. 47-es módosító mellette ellene elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 27 ellene elvetve. 8-as kompromisszum. Nem. A 48-as módosító következik, mivel a 7-es kompromisszumot elvetettük, tehát 48-as módosító mellett kiszavaz, ellene elfogadva. Száz hármas módosító mellette. Ellene. Elutasítva. Nyolcas kompromisszum. Elfog. <laughs> mellette. Ellene. Elfogadva. Compromise 8. 8 kompromisszum mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Nyolcas kompromisszum. 26 mellette, 24 ellene elfogadva. 50-es módosító mellette. Szavaztam. Nem? Ötvenes módosító mellette ellene elfogadva. Ötvenegy mellette ellene elfogadva. 104-es mellette ellene ellenőrizzük 104-es tehát, megnyitom a szavazást. Szavaztam. tehát 104-esnél tartunk, 20 mellette, 31 ellene, elutasítva. Igen, 105-ös, mellette, ellene, elutasítva, ha jól látom. 9-es módos kompromisszum mellette, ellene elfogadva. Második rész tehát. A 106-os módosító második része még mindig érvényben van a 9-es kompromisszum megszavazása után, tehát a 106-osnak a második feléről szavazunk, mellette. Mert ellene elvetve. 52-es módosító mellette ellene ellenőrizzük. Az 52-es tehát. Megnyitom. Following my voting list, then, then, then I'll correct myself. Because I'm following my voting list. Én a szavazó lista alapján dolgozom. Well, even if I sum up my vote to the Negative. Against. 29 mellette, 22 ellene az eredmény tehát, és akkor valami nem működik a szavazó listámmal, vagy a szavazógépemmel esetleg. Okay, okay, okay, okay. Okay. Now. I give you the right list. You can share okay. it. Amendment 53, we have voted, no? It's, uh, no, we're going to vote now. 53. 53-as módosító mellette, ellene, ellenőrizzük még egyszer, tehát 53-as szavazás. Megnyitom az elektronikus szavazást 53-as módosítóról. Now, the vote is closed. Lezárom a szavazást. 31 mellette, 18 ellene elfogadva. 109-es okafogyott. Nézzük tovább a 110-est. Mellette. Ellene. Elutasítva. 111-es. Mellette. Ellene elvetve. 54. Mellette. Ellene. Elfogadva. 55. Mellette. Ellene. Elfogadva. 56. Mellette. Ellene úgy látom, elfogadtuk. Száztizenkettes mellette. Ellene elutasítva. 114. Mellette ellene elvetve, ha jól látom. 57-es módosító, mellette ellene elfogadtuk. 58-as mellette ellene elfogadva. 59-es mellette ellene Ellenőrizzük elektronikusan 59-es tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem látom az eredményt. Elfogadva. 116-os mellette ellene elvetve 118 mellette 117 elnézést mellette 117-es ellene elutasítva 118 mellette ellene elutasítva. 119-es mellette ellene elfogadva. 60-as módosító mellette ellene ellenőrizzük 10, illetve 60-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. négy mellette, 16 ellene elfogadva. 61-es mellette, ellene elfogadva. 120-as mellette, ellene elutasítva. 62-es mellette, ellene elfogadva. 63-as mellette, ellene, elfogadva. 121-es visszavonva, 64-es mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan 64. módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. 28 mellette, 20 ellene elfogadva. Most eh, nézzük a preambulumokat. Egyes módosító. Mellette, ellene, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 66 mellette, ellene, Elutasítottuk. 67-es. Mellette, ellene, elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, ellenőrizzük. A kettes módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 igennel, 21 nemmel elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Compromise 11. Favor. 11-es mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Bocsánat, hármas módosító, mondja az elnök. Elnézést, tehát a hármas módosítónál tartunk mellette. Igen, a hármas módosítóról még mindig szavaznunk kell, úgy gondolom, tehát ha csak nem tévedek a lista alapján, szavazunk a hármas módosítóról, mellette, ellene, Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a hármast, jó? Megnyitom a szavazást. Boris closed. Lezárom a szavazást. 21 igen, 24 igennel, 25 nemmel elutasítottuk. Most jön a 12-es kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk azt hiszem. 13-as kompromisszum mellette elnézést, mi a probléma? Nem igazán fontos, de a tartózkodást is kellene mondani, mert elég sokan vagyunk, akik tartózkodunk. Jó, rendben, mondja az elnök. Csak az idő miatt próbáltam a tartózkodásokat nem megkérdezni, de hát ha ragaszkodnak hozzá, akkor fogom. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Na, tessék, talán is megvan. Elnézést. Elnézését kérem. Jó, elfogadtuk. Hatos módosítom mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell a tízest, tehát a tízesről ö, szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 33 igennel, 15 nemmel elfogadtuk. A 72-es jön, azt hiszem, mellette, ellene, elutasítottuk. Hát, bocsánat, meg itt nem kérdeztem a tartózkodást. 74-es nem mondja az elnök. 75-ös következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát a 11-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37 igennel, 14 nemmel elfogadtuk. 78-as módosító, két részben szavazunk róla. Először az első részről, mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész következik, mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 74-es 79-es, bocsánat. Két részben szavazunk erről. Igen, látom. Tehát a második részről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodik? Elutasítottuk. Az eredeti szövegről szavazunk, a 19-es preambulum bekezdésnél vagyunk, mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 13-as módosító, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk, végszavazás következik, elektronikusan szavazunk. Végszavazás következik tehát, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Köszönöm. Köszönöm a türelmüket, a hibák és kellemetlenségek miatt. Nagyon köszönjük az előadónak, Mátyő asszonynak. Köszönjük. Thank you, colleagues. If you please. Köszönöm, kedves kollégák. Akkor folytassuk. Folytatjuk az ülést. Congratulations again. But if you please, allow us all. Kérem, a 14. napi rendi pontra szeretnénk áttérni. concerns the minimum standards. Ez pedig nem más, mint a harmadik országbeli állampolgárok I beg for your attention and please... Kérem figyeljenek, és kérem maradjanak csendben, amíg itt vannak a teremben hogy folytathassuk a 14-es napi rendi ponttal. Tehát folytatjuk. Vita következik a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimum szabályokról. Ez egy átdolgozása lesz ennek az anyagnak. És a mai napon a munkadokumentumot kell megvizsgálnunk. Lambert asszony fogja bevezetni a témát, és a menekültügyi csomag egyik jelentős eszközéről fog beszámolni nekünk, az úgynevezett módosítási irányelvről. Föl szeretnénk hívni a figyelmüket arra, hogy annak érdekében, hogy ezt a pillanatot tényleg ki lehessen jól használni, amit a belga elnökség biztosít számunkra, mert számára a menekültügyi csomag prioritás. Lambert asszony jelentés tervezetét a következő ülésen október 11-én fogja elénk tárni. A cél az, hogy novemberben kezdjük, kezdjük meg a tárgyalásokat ö, ö, a belga elnökséggel, miután megvitattuk a munkadokumentumot. Tehát megkérjük majd a belga elnökséget, a jelenlevő belga elnökséget, hogy tájékoztasson minket a jelenlegi helyzetről. Lambert asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy a belga elnökséggel folyó tárgyalások természetesen a bizottsági döntéstől függenek, illetve arról, hogy sikerül-e előrelépnünk a menekültügyi csomag más eszközeihez képest, amelyek előttünk vannak az asztalon. A munka dokumentum, amely a napirend 12. pontján szerepel, azzal a célral született, hogy jóváhagyott hátteret biztosítson azok számára, akikre vonatkozik a bizottsági javaslat. Ez az irányelv átdolgozása, nem teljes újraírása. A munkadokumentum rámutat arra, hogy ez persze külön, bizonyos problémákat vet fel, de ugyanakkor ö, nyilván értjük, hogy a bizottság miért nem választotta a radikálisabb lépéseket, amelyet talán néhányan közülünk inkább preferáltak volna. Nyilván nem mindenki gondolkodik ugyanúgy, mint a bizottság ebben a témában. Tehát a munkadokumentum bizonyos kérés, kérdésekkel foglalkozik, amelyek még nyitottak voltak, a képviselők nyilván elolvasták az értékelést a tanulmányról, és nyilván tudják, hogy ebben a szakértői anyagban is felvetődtek kérdések, amelyek nincsenek az átdolgozásban. Mindemellett én azt javasolnám, hogy maradjunk a bizottsági javaslatnál az átdolgozott formában, talán egy-két dologra ki kellene majd térnünk, és nyilván úgy gondolom, hogy a tanács is így gondolkozik. A jelenlegi irányelv két különös területtel foglalkozik. Az egyik azok feltételekkel, amelyeknek meg kell felelni egy adott személynek, hogy vagy menekült státuszt kapjon, vagy pedig kiegészítő védelembe részesüljön. Ez a védelem akkor biztosítható, hogyha valaki a származási országában valamilyen fenyegetettségnek van kitéve. Nyilván nemzetközi megállapodások szabályozzák mindezt, azt, hogy milyen egyéni üldöztetésnek lehet kitéve valaki. Tehát két kategóriáról van szó, szándékosan, mert a tagállamok olyanokat is befogadnak, akik nem föltétlenül menekült státusznak felelnek meg, de valamilyen oknál fogva védelemre szorulnak. Amikor az irányelv először megszületett, a tagállamok megvitatták azt, hogy milyen jogokkal rendelkezhetnek a kiegészítő védelemben részesülők. Most már egyre világosabbá válik, hogy a legtöbb tagállam nem igazán képviseli ezt a lehetőséget, legalábbis jelentős mértékben. Nagyon sok feltétel vonatkozásában. Egy-két esetben talán igen, de vannak olyan esetek is, ahol legalábbis egyes tagállamok vonatkozásában további védelmet biztosítanak a tagállamok, amikor pedig menekült státuszt kellene adni az adott ö, személynek. Ezért közelíteni kellene a humanitárius védelemre vonatkozó feltételeket, Ugyanakkor viszont ki kellene venni bele bizonyos részeket ö, olyan esetekben, amiket ugye el akarnak kerülni a tagállamok. Tehát ez az első kérdés, amivel a munka dokumentum foglalkozik, arról azzal, hogy az irányelvben a nemzetközi védelemre jogosultak a szót használjuk, vagy kifejezést használjuk, a menekült státusszal rendelkezők, vagy pedig kiegészítő védelembe részesülők helyett. Voltak olyanok, akik szigorítani akartak a szövegezésen. Az egyik kritika, a, ami érte ezt az irányelvet, az az volt, hogy azért van olyan sok változata a határozatoknak, mert az irányelv nyelvezete nem megfelelő, de nyilván bizonyos területeken szigorítani kell a ö, jogszabályokat. Tehát a kérdés az, ami a hetedik cikkben fogalmazódik meg, megpróbálja megerősíteni azt az elképzelést, hogy bármilyen szervezet, amely aktívan védelmet kíván nyújtani, a törvényt kell, hogy képviselje. Azt hiszem, hogy ennél egy kicsit messzebbre mehetünk, beszélhetünk az elszámoltathatóságról is, és ezen belül mind az államok, mind más testület vonatkozásában, amelyek védelmet akarnak biztosítani. A 9-es cikk az üldöztetéssel foglalkozik, azt hiszem ott egyértelmű, hogy a bizottság mit javasol. A 8 es cikk a belső védelem, amikor valaki egy országon belül költözik el, akkor talán védelmet élvezhet az ország másik részében. A bizottság megint megszigorította a nyelvezetet abban a vonatkozásban, hogy mit jelent ez a védelem, hogyan tud valaki máshova költözni és letelepedni. De az ENSZ is és mások is ö, érveltek azzal, hogy ö, azért meg kell tartani azt a változatot is, ami kivitelezhető. Van két-három általános terület, amely a gyerekekre vonatkozik, illetve kiskorúakra, akik nem felnőtt társaságában vannak. A menekültügyi irányelv felülvizsgálata során foglalkoztunk ezzel a témával is, hogy mi a helyzet a gyerekek, illetve a felnőtt felügyelete alatt nem levő kiskorúak esetében. Tehát ez egy ilyen át, általános kérdés. Mind a mellett a bizottság az egyik preambulum bekezdésben többet is megfogalmazott arról, hogy hogyan kell képviselni a gyermek érdekét, és azt hiszem, hogy részletesebben magyarázzuk meg azt, hogy ez mit jelent azt hiszem, hogy szükség van itt egy cikkre, amit be kellene illeszteni ebbe a preambulum bekezdésbe, hogy egyértelművé tegyük azt, hogy mit jelent a gyerek érdeke. Vannak kérdések a családtagok definícióját illetően, mindig is felvetődött ez itt ebben a házban. A bizottság azt javasolta, hogy a kiskorúakat is bevegyük ebbe, azt hiszem, hogy talán a képviselők is el kellene, hogy gondolkodjanak ezen, mert ebben a kontextusban meg kell vizsgálnunk, hogy mi a gyermek érdeke. Hogy a gyerek a házasságban éle, hogy mi a helyzet vele. Ott van a családjogi törvény. Tehát, hogyha egy 13 éves házas gyermekről van szó, akkor mi az érdek ennek a gyereknek. Tehát ezeket kell figyelembe venni. Aztán ott van a nem kérdése, a 29-es preambulum bekezdésig tart ez a 10-estől, tehát hogy a szociális szabályokat is figyelembe kell venni, azt hiszem a, a nemi azonosi, a azonosság, identitás kérdését is fel kell vetni, hogy a védelem esetén hogyan kell ezt figyelembe venni. Végezetül. Of, of status. Again, the... Tehát amikor megszüntetik ezt az, a, a státuszt, a, a következő kérdés, fel kell ennek az okait tüntetni. Nyilván el kell gondolkodnunk azon, hogy kiegészítsük-e még további részletekkel. De nyilván nem mindegy, hogy ezeknek a klauzáknak milyen hatása van a gyermekekre, hogy ezt megérdemes-e konkrétan említeni, vagy pedig elegendőnek tartjuk azokat az általános rendelkezéseket, amelyeket a bizottság fogalmazott meg. Tehát ezek azok a területek, amelyek felmerülnek a munkadokumentumban, és amelyet a bizottság belevet. Én azt mondanám, hogy Nyilván a szakbizottság tagjai különbözőképpen vélekedhetnek erről. Én szeretnék még hallani erről, és remélem lesz erről jelentés, és nyilván majd idővel jönnek a képviselői módosító indítványok is. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, Lambert asszony. Azt javaslom, hogy most a belga elnökségnek adjuk meg a szót, parancsoljon az elnökség. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is mondta, a belga elnökség számára nagyon fontos a menekült ügyi kérdés, és ez a dosszié kapcsán nagyon fontos ez, hiszen nagyon lényeges az, hogy a lehető leghamarabb előre lépjünk a 2012-es határidő tekintetében. Először is szeretnék köszönetet mondani Lambert asszonynak, Úgy vélem, hogy azok a pontok, amelyeket ő említett, ezek olyan pontok, amelyek a tanácsban is szóba kerültek, és vitákra adtak okot. A tanács részéről elmondhatjuk, hogy a lehető leggyorsabban szeretnénk párbeszédet kezdeményezni, és jó azt hallani, hogy a jelentés tervezet ezen irányelvvel kapcsolatban már a következő Libe szabadságügyi ülésre elkészül. A tanács részéről elmondhatom, hogy eh, mindenképpen profitálunk a spanyol elnökség munkájából, hiszen nagyon jó technikai előkészítő munkát végeztek, erre tudunk építeni, és a technikai jellegű vitákat most fogjuk lezárni majd a tanácsban. Ennek alapján az elkövetkező hetekben meghatározzuk a tanács álláspontját, és így párbeszédre tudunk majd kezdeni önökkel, és általánosságban el tudom mondani, hogy a bizottsági javaslat célja, amelyet a tanács is támogat, vagyis azt, hogy tovább harmonizáljuk, illetve egyetemvé tegyük a védelem szerepét, illetve hogy tovább közelítsük a menekültek státuszát, illetve a különböző szabályokat. Tehát ez az az alap, amelyből mi szeretnénk most kiindulni a tanácsban. Természetesen Figyelembe e, vesszük majd Lambert asszony jelentését is, és ennek alapján is tovább fogunk működni. Köszönöm. Now the commission. Az Európai Bizottság szeretne részt venni a vitában. Tessék. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretnék Jean Lambert asszonynak, a jelentés készítőinek köszönetet mondani, hogy ilyen gyorsan e, értékelte a munkadokumentumot, amely rámutatott e, a kulcsfontosságú területekre és e, a bizottság javaslatának általános szellemét. Talán nem a radikalizmus a fontos, hanem a hasznosság és a hozzáadott érték azon kérdésekben, amelyek arra vonatkoznak, hogy ki minősül kedvezményezetnek, illetve arra vonatkozóan, hogy az európai jog és jogalkotás hogyan, illetve igazságszolgáltatás hogyan vélekedik erről, akár Brüsszelben, akár Strasbourgban, illetve hogy hogyan lehet védelmet biztosítani bármilyen formában azoknak az embereknek. Visszatérve a tegnapi vitára, ez a közelítés gyakorlatilag azzal a célral is készült, hogy hatékonyabban járjunk el az administratív gyakorlatban. Természetesen ennek a célja az, hogy a védelmet élvező is így érezze ezt. Ahogyan az elnökség képviselője is elmondta, a bizottság támogatja a tárgyások felgyorsítását ebben a témában, és mint ahogy a két oldalt látjuk, a feltételek eléggé kedvezőek, hogy az elkövetkezendő hetek során gyümölcsöző eredményre jussunk. Köszönöm szépen. Thank you. Now we open... Köszönöm szépen, akkor most megnyitom a vitát. Romero López asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Nagyon dicséretes, hogy a bizottság ezt az erőfeszítést tette, és javítani próbálja 2004-es irányelv színvonalát. Már csak azért is, mert valóban szükség volt arra, hogy harmonizálják a jogszabályokat azért, hogy vissza lehessen szorítani az államok általi visszaéléseket is, és hogy jelentősebb mértékben közelítsék a nemzetközi védelem és a menekült státusz feltételeit. De ami az eljárást illeti, úgy gondolom, hogy az, ahogyan folyt ez a vita, illetve ahogy folyni fog a jövőben, az nagyon fontos az irányelv összefüggésében, hiszen vannak olyan visszaélések, amelyek az első irányelv pontatlan definícióiból adódnak. És éppen ezért nagyon fontos tanulmányozni az okat, a kérelmeket, jogorvoslati kérelmeket, amelyeket eddig is tettek, hiszen egyre kevésbé fogadják be a menekült ügyi kérelmeket, és ez igen drasztikus méreteket öltött. Ez a menekültügyi rendszer a közelmúltban nem működik, és lehet, hogy maga az irányelv tartalmi része nem magyarázza meg eh, ezeket a sikertelenségeket, hanem inkább a többi rész, és nagyon jó, hogy van arra lehetőségünk, hogy javítjuk ennek a, javíthatjuk ennek az irányelvnek a színvonalát. Nagyon érdekes volna megfigyelni, hogy milyen kérelmek érkeztek be, és eh, ahogyan az előadó is említette, függőben vannak még ezek a kérdések, a ami a családegyesítéseket illeti, illetve a felnőtt kíséret nélkül érkező kiskorúakat. A nemzetközi védelem témája nem áll összhangban a Genfi Egyezménnyel, de nagyon lényeges, hogy a tagállamok megkapják azt a lehetőséget, hogy akár ellentmondásos véleményt is képviseljenek. Köszönöm szépen. Gracias. Köszönöm szépen. Holmájer asszony következik. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani Jean Lambertnek a munkadokumentumért, és azért a készségért, hogy beszél velünk erről a témáról. Látom, hogy néhány területen valóban közös álláspontokkal rendelkezünk. A kérdésem inkább a valóság fölővizsgálatára vonatkozik az egyes országokban. A szubszidiárisan védelmet élvezők egy szintre helyezése, ez további kérdéseket vet fel, például mi lesz majd a munkapiachoz való hozzá, hozzáféréshez, illetve az adott állam szociális rendszeréhez való hozzáféréshez. Tehát a teljes azonos szintre helyezés azért bizonyos problémákat fog majd felvetni, és ez túl nagy terhet jelenthet a tagállamok számára, és azért is van egyfajta ellenkezés a tagállamok részéről. A második pont az az, hogy ez egy nagyon nehéz téma, illetve itt arról van szó, hogy ki fogja a védelmet nyújtani. Mindenképpen elemzést kellene végezni azt illetően, hogy az adott országon belül nem lehetne valamilyen fajta alternatívát találni, és így és így megnézni azt, hogy nem lehetne-e megnézni azt, hogy az adott személy a saját hazájában nem élhetne tovább. Tehát mindenképpen egyfajta rugalmasságra lenne szükség. További problémaként látom a családtagok kérdését. A család definíciója eléggé kiszélesedett, és én ezt problémának látom. A tanácsot folytatott tárgyalások során is problémának láttam ezt személyesen. Azért problémás számomra, mert szerintem a család fogalmának kiterjesztése ahhoz vezethet, hogy ezzel visszaélnek, vagy sokkal nagyobb nehézséghez fog ez még vezetni. A jelenlegi fami, család definíció egyértelmű volt, és ezt elismerte minden egyes tagállam. A család fogalmának kiterjesztése azonban nehézségeket okoz, és nagyon sok követelést lehet támasztani, de hogyha nincsen megállapodás a tanácssal, akkor nehéz lesz a helyzet, mert tulajdonképpen mi azt szeretnénk, hogy halladjon előre a dolog, és ez nem fog bekövetkezni. Látom, hogy pontosan a család definíciója a legnagyobb probléma a tanácsban, és ezért ezzel a problémával is eh, foglalkoznunk kellene még. A pszichológiai problémák, illetve azok védelme, akik pszichológiai problémával rendelkeznek, itt mindenképpen eh, támogatom ezt. A kérdés az az, hogy a pszichikai problémák mennyire eh, definiálhatóak jogászként tudom, hogy nagyon széles körben vannak a pszichikai problémák eh, definiálva. Különböző okai lehetnek a pszichikai problémáknak. Lehet, hogy valakinél ez már vele született, lehet, hogy később alakult ki. Az is lehet, hogy valaki egy súlyos traumán esett át. Tehát eh, túlságosan és általánosan eh, van ez megfogalmazva, és hogy valaki már eleve emiatt védelmet kell, hogy érvezzen. Ez nagyon nehezen van ez megfogalmazva. És arról is beszélnünk kell, hogy a pszichikai problémák kapcsán egy külön státuszt adunk-e, hogyha például valakinél az a probléma merül fel, hogy egy súlyos menekülés miatt a maga a menekülési úton alakult ki nála a pszichikai probléma, akkor ez nem azt jelenti, hogy nem élhet a saját hazájában. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy valakit a pszichikai problémája miatt eh, kitaloncolhatják a saját hazájába, hiszen ott ő nem volt üldözött. Tehát eh, ez sincs tisztázva igazából az irányelvben, és ezt kérném, hogy a pszichikai problémák esetében foglalkozzunk. A házasságban élő kiskorúak problémája. Úgy gondolom, hogy a kényszerházasságban élők nem rendelkeznek azzal a lehetőséggel, kifejezzék azt, hogy igazából ők kényszerházasságban élnek, hiszen őket kiskorúnak tekintik. Nekem nincsen kifogásom Jean Lambert bekezdésével kapcsolatban, az ő felfogásával kapcsolatban, de szerintem az Európai Bizottság nem is sokat annyira foglalkozni a kényszerházasság kérdésével, és ez számunkra ez egy fontos kérdés az emberi jogok szempontjából. Hogyha valaki 17 évesen házasodott meg azért, mert azt akarta, akkor az kiskorú, de valóban nem tartozik a kiskorúak leírásába, hiszen előfordul az, hogy nálunk is 17 évesen valaki már megházasodik. Tehát mindenképpen egy másfajta megközelítést kell alkalmaznunk. Abszolút támogatom azt, hogy a gyermek jólét, illetve a gyermekek oktatási lehetősége megvalósuljon, minden gyereknek joga van az oktatáshoz, függetlenül attól, hogy visszatér hazába vagy sem. Ezt már tegnap is elmondtam. Mindegy, hogy hol fognak élni, sosem rossz az, hogyha oktatásban részesülnek, az integrációs lehetőségeknél látok problémákat, még nagyon fontos az, hogy integráció azok számára fontos, akik itt maradnak. Hogyha megnézem az irányelvet, akkor azt látom, hogy a lehető leggyorsabban szeretnénk az eljárást. Hogyha hat hónapon belül lezárul a folyamat, akkor nagyon nehéz a hat hónapon belül megfelelő integrációs kínálatot, oktatási kínálattal előállni, főként akkor, hogy ezután vissza fognak térni hazájukba az adott személyek. Hogyha azok számára akarjuk az integrációt, akik itt maradnak nálunk, e- ezzel kapcsolatban semmi gondom nincsen, hiszen ez nagyon fontos, hogy integrálódjanak, de ebben az összefüggésben szeretném elmondani azt, hogy itt azoknak is közre kell működniük, akik menekült státuszt folyamodnak nálunk, és a saját tagállamainkban szeretnének élni. Fontos az, hogy azok, akik integrálni, hogy, hogy maguk a menekültek is akarjanak integrálódni, ne csak az állam eh, akarja integrálni őket. Ki kell fejezniük azt, hogy valóban integrálódni akarnak, meg kell tanulniuk az adott állam nyelvét. Nem szabad, hogy hogy csak az állam tegyen valamit, annak is tennie kell, aki nálunk szeretne élni. Mrs. Head. Head asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon rövid leszek. Arról van szó, hogy mi a legjobb a gyermekek számára. A Lisszaboni szerződéssel most már sokkal nagyobb költéseket támaszthatunk a tagállamokkal szemben. A gyerekeknek különös odafigyelésre van szükségük, ezért eh, szeretnék eh, magyarázatot azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog ez kinézni a gyakorlatban a tagállamokban. Többet nem is szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm szépen. Bronz úr következik. Thank you, Mr. President. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Kétfajta menekült van. Vannak azok, akiket uh, egyénileg um, um, a hazájukban üldözöttnek tekinthetünk. Második sorban pedig vannak olyanok, akik veszélyes országból menekülnek. A második csoport esetében szimpatizálhatunk, de nem lehet ezen országok egész népességet befogadnunk, tehát Pakisztán, Kína vagy bármely afrikai ország, ez lehetetlen de hogyha mégis befogadnánk őket, akkor a népesség többi részét miért hagynánk ott? Miért nem hívjuk még az egész kínai népességet, az egész afgán népességet, hiszen ez lenne a logikus lépés. Másodszorban számos tagállamot krizálnak amiatt, hogy nem nyitják meg kapuikat még több menükült előtt, azonban a közvéleménykutatások szerint az emberek pont az ellenkezőjét szeretnék, szeretnék megállítani a menekültek áradását. Befogadni ezeket az embereket, ez nagyon kedves dolognak tűnik, de ha ezt megtesszük, akkor a menekülteknek munkát és lakást is kell adni a tagállamokban, és a számos olyan személy, aki veszélyes országból menekült, azért tette így, mert bizonyos európai tagállamok, sajnos az én hazám is, agresszív háborút folytat ezen országokkal szemben. Hogyha nem mennének ilyen háború, kevesebben nem menekült is. Számos személy, akit üldöznek hazájukban, azokat a szólásszabadság miatt üldözik, mert nincs szólásszabadság. Azonban számos EU tagállamban is van olyan törvény, amely a szólásszabadsággal ellenes. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy már nem kívánnak jelentkezni felszólalásra, úgyhogy talán vissza is adhatnám a szót a jelentéstevőnek, Lambert asszonynak, és zárjuk le a jelentéstervezet tárgyalását. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottság tagjainak is az észrevételeiket. Bizonyára van több olyan kérdés, amelyeket még részletesebben kell tárgyalni, vizsgálni, de több olyan kérdést felvetettek, amelyek igen relevánsak, és az eljárással foglalkozó irányelv összefüggésében is meg kell ezeket említeni, az egyedi alapon vizsgált esetek tekintetében például. Az irányelv szövege bizonyos személyekre vonatkozik, de az nem azt jelenti, hogy akinek például pszichológiai problémái vannak, vagy egyéb problémái, mint például a kényszerházasságok, ezekre automatikusan vonatkozik a nemzetközi védelem. Pontosan erről van szó, hogy egyedi alapon kell elbírálni az eseteket, és értékelni az eseteket a kockázatok alapján, ami a visszatéréshez kapcsolódik. Ez vonatkozik eh, erre az irányelvre illetve vonatkozó eljárásokra is. Tudom, hogy bizonyos tagállamokban, például az UNHCR-rel eh, kapcsolatban vannak bizonyos eh, munkafolyamatok folyamatban az eljárások vizsgálata érdekében, hiszen maguk, mag, ezek az eljárások is problémákat vetnek fel. Az egyik nagy kérdés, amit felvetettek, egy háttérkérdés, amihez talán majd vissza kell térni később, ez a szokások kérdése, vagyis mi történik, hogyha valaki ez egy bizonyos szokást, és ez hol vendő figyelembe az értékelésben? A bizottság, tanács úgy gondolja, hogy ez már kellőképpen megfogalmazódik a szövegben, vagy pedig politikai jogot kell erre megfogalmazni, hogy egy bizonyos nyomásnak ellenállhasson valaki, ez egy olyan kérdés, amit meg kell még vizsgálnunk nekünk is, és a többi intézménynek is. Köszönöm azokat az észrevételeket, amelyek a gyermekek jogainak védelmét és érdekeinek védelmét illetik. Ez is nagyon fontos kérdés a nemzetközi fejlemények tükrében. A fejlesztési kérdések is nagyon fontosak, kereskedelmi kérdések ezeket is tekintetbe kell venni. A munkaerőpiaci szempontok három tagállamot érintenek, vagyis akiknél eltérőek a hozzá a munkaerő piachoz való hozzáférés feltételei a két kategória számára. Ez bizonyos munkahely kategóriákra vonatkozik. A munka erőpiaci lehetőségek összehangolása, ez nem is annyira a prioritásoktól függ, hanem a jelenlegi körülményektől, úgyhogy ezt nem kell úgy bemutatni, mint hogyha bizony fix szám volna, és hogyha valakit beveszünk, akkor valaki más veszít. A 2020-as stratégia pontosan arra vonatkozik, hogy a gazdasági helyzet javuljon, a munkaerőpiaci helyzet javasol, javuljon, a, a szociális rendszer és az integrációs lehetőségek csak úgy. Úgyhogy köszönöm mindenkinek az észrevételeket. Vannak olyan észrevételek, amelyeket majd a jelentéstervezetben figyelembe veszek, és bizonyára más képviselők is tesznek majd javaslatokat. Már előre várom ezt a vitát, és nekünk is meg kell még fontolnunk még egyszer az álláspontunkat. Bizonyára nagyon gyümölcsöző vitát fogunk folytatni a többi intézménnyel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lambert asszony. Úgy látom, nem kérték többen a szót, sem a bizottság részéről, sem az elnökség részéről. Úgyhogy egyelőre ennyiben hagyjuk az ügyet. Köszönöm mindenkinek, aki kifejtette véleményét. A vitának ezt a részét lezárom, és nézzük a következő pontot, a 16. napi rendi pontot. Ez szintén egy rendeletmódosításról szól a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az kötelezettség alól mentes harmadik ország beli állampolgárok országának felsorolásáról. De az elnök kiavítja magát, még van ezelőtt egy 15. napi rendi pontunk is. Az 2003 per 109-es irányelv hatájának nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése. Az előadó Claude Moraes úr, megvizsgáljuk a jelentés tervezetet, az a belga elnökség és a bizottság részvételével. Az előadónak, Moralesnek adom meg a szót, mutassa be a jelentést. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr, kollégák, bizonyára emlékeznek erre az ügyre az előző ciklusból, a kollégánk próbálta ezt megállapodásra vinni, de a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt ezt nem sikerült elérni. Most megvan a lehetőségünk arra, hogy előrelépést érjünk el a belnök, belga elnökség során. Bizonyára ismerik ezt a javaslatot. A célja az, hogy a nemzetközi védelem hatája alatt álló személyekre, akik legalább öt éve ilyen védelmet élveznek, vonatkozzon ez a, az irányelv. Három területen térnénk el a javaslatoktól. Szeptember 7-én egy nagyon konstruktív megbeszélést tartottunk az árnyék jelentéstevőkkel együtt, minden frakcióban jelen voltak, az érdekeltek, úgyhogy nincsenek is nagy problémák ezzel, de azért remutatnék néhány fontos kérdésre. Mint már említettem, szeretnénk első olvasatban a tanácsa megállapodásra jutni még a karácsonyi szünet előtt. Éppen ezért az általános megközelítésünk az lesz, hogy próbáljuk a bizottság legtöbb javaslatát, módosítási javaslatát elfogadni, illetve azokat, amelyeket a tanács tett a tárgyalások során az irányelve kapcsolatosan. Három fő olyan terület van, ahol az én jelentésem eltér a tanács kompromisszumos szövegétől először is. A bizottsági javaslattal kapcsolatosan figyelembe akarjuk venni az öt év számításában a kérelmezés teljes időszakát. A kiutasításnak csak akkor szabad utat adni, hogyha a védelemért folyamodott országnak minden információ rendelkezésére áll, és azt is biztosítani akarjuk, hogy tovább is érvényesül a családegyesítés elve. Itt eltérnek a vélemények a tanácsban, vannak bizonyos szövegezési véleménykülönbségek is. Sargentini kolléga felvetette azt a kérdést, hogy a családegyesítés joga vonatkozzon-e egy kiutasított menekültre. Úgy gondolom, hogy nem szabad megtagadni a belépést a családtagoknak. Aztán vannak példák, amikor a család nem akarja követni a kiutasított menekültet, ezért itt még további vitára lesz szükség, hogy pontos legyen a megfogalmazás, és minden árnyék jelentéstevő elégedett legyen a szövegezéssel, ami az ütemezést illeti. Nagyon konstruktív ülést tartottunk szeptember 7-én, a következő október 6-án lesz, az első trialógus pedig október 12-én. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy még a belga alatt szeretnénk eredményre jutni, nagyon konstruktív vitát folytatunk a bizottsággal, a tanácssal is, és nagyon derülátó vagyok. Szerintem évvége előtt sikerülnie beütni a megállapodást. Köszönöm. Köszönöm, Morász úr. A belga elnökség véleményét szeretnénk most kikérni. Köszönöm szépen, elnök úr. úgy gondolom, hogy egy áttekintést kell adnom arról, hogy, hogy mi is történik a többi menekült ügyi dosszéval. A long time residency dossziére is ki fogok majd térni. Ahogy mondtam, nagyon fontos a menekült, ügy kérdése a tanács számára. Az informális tanácskozásunkon amikor a menekült ugye foglalkozó miniszter találkoztak júliusban, a egy javaslatot teljesztettünk elő a stratégiával kapcsolatban, hogy a közös céljainkat 2012-re meg tudjuk valósítani, tehát része jön a közös európai menekültügyi rendszer, stratégiát terjesztettünk elő azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk ezeket a célokat a legjobban elérni. A stratégiát eh, körvonalazták a jelenlévő miniszterek. A stratégia főként eh, abból áll, hogy prioritást szeretnénk adni azoknak a dossziéknak, amelyek véleményünk szerint eh, rövid időn belül sokat elérhetnek, és amelyekkel elérhetjük azt, azt a dinamikát, hogy 2012-re valóban megvalósuljon ez a közös menekült, ugye, rendszer. Négy szövegnek adtunk prioritást, egyik a Long Term Residency, Erudag Dublin és a kvalifikáció a negyedik, de vannak más dossziék és amelyek nagyon fontosak. Ezekkel is foglalkozni szeretnénk, de jelenleg nem lehetséges nagyon rövid idő alatt ugyanazt elérni, ezért úgy gondoljuk, hogy első lépésként bizonyos szövegekkel kell foglalkoznunk, hogy megadjuk a dinamikát ahhoz, hogy 2012-re valóban sikert érjünk el. A tanácskozásaink során foglalkozunk az eljárással is, illetve a menekültek befogadásával is, de a lehető legfontosabb most az, hogy a teljes menekülti csomag kapcsán sikerüljön előrelépnünk természetesen. A jogszabályok mellett vannak gyakorlati kérdések is, illetve a szolidaritás kérdése is mindig felmerül, emlékeztettek bennünket e hónap elején megtartott miniszteri konferenciánkra, ahol nagyon széles körben foglalkoztunk az Európai Menekültügyi Rendszerrel, számos intézmény képviselhette magát, és ez is egy nagyon hasznos párbeszéd volt. Végezetül pedig a long-term residence kérdésével szeretnék foglalkozni, a hosszú távú tartózkodás kérdésével. Morales úrnak szeretnék szeretnék köszönetet mondani, hiszen ő sokat foglalkozott az elmúlt hetekben ezzel a kérdéssel. Úgy gondolom, hogy minden intézmény részéről megvan az akarat arra, hogy előre lépjünk. Köszönöm szépen az optimizmusokat, és mi is ö, szeretnénk a lehető leghamarabb megállapodásra jutni. Úgy vélem, hogy a gyors megállapodás nagyon fontos e szöveg tekintetében, mert ez egy olyan szöveg, amelyel már régóta foglalkozunk a tanácsban. Úgy gondolom, hogy új lehetőség nyílt most arra, hogy valóban sikert érjünk el. Szeretnék emlékeztetni arra a tanácsi kompromisszumra, amelyet 2008-ban már elértünk, és itt szinte anonimitás teljes mértékben egyhangúság volt, és az a jó most, hogy van egyfajta egyértelmű tanácsi álláspont ezen szöveggel kapcsolatban. Morász úr jelentését is figyelembe vesszük majd, amikor kialakítjuk álláspontunkat. Megerősíthetem azt, hogy megvan az alapja a kompromisszumnak, mert ahogy Morász úr is mondta, hasonló, átvette né, néhány módosításunkat a bizottsági javaslattal ö, kapcsolatban. Jelenleg azzal foglalkozunk, hogy meghatározzuk a tanácsi álláspontunkat. A többi prioritásról néhány szót még. A kvalifikációról beszéltünk már, Erről is szeretnénk majd párbeszédet az intézményekkel, és Lambert asszony jelentés alapján tovább kidolgozzuk majd az álláspontunkat. Dublinnal kapcsolatban már régóta megvan a szöveg, a cseh, illetve a svéd elnökség alatt is foglalkoztunk már ezzel technikai szempontból. Erre a technikai munkára építünk, és azt tervezzük, hogy rövid távon befejezzük a technikai jellegű vitákat, és eh, még jobban kidolgozzuk az álláspontunkat, és utána pedig az intézményekkel kapcsolatba lépünk. Tudjuk, hogy eh, van már egy jelentés első olvasatban az önök álláspontja, tehát egyértelmű ezen jelentés alapján, és eh, megvan az ambíciónk arra, hogy kialakítsuk a saját álláspontunkat, és párbeszédre lépjünk. Vannak olyan aspektusok ebben a dossziéban, amelyek politikailag kényes kérdést jelentenek, de úgy gondoljuk, hogy mégiscsak lehetséges lesz az, hogy vitázzunk erről. Végezetül pedig az Eurodákról. Itt mi is egy új javaslata várunk az Európai Bizottság részéről, remélhetőleg hamarosan megelkezik ez de a korábbi javaslatok alapján úgy gondoljuk, hogy a tanácsban egyértelmű lesz majd az álláspont, és eh, az Európai, eh, állá, Európai Parlamentnek is megvan az álláspontja ezt illetően. Összességében egyetértünk, úgy gondolom, hogy ha megszületik a bizottsági javaslat, akkor gyorsan előre tudunk lépni az eljárásokkal, illetve a befogadási kérdéseket, kérdésekkel is foglalkozni fogunk. A tanácsban a technikai vitákat tovább folytatjuk. Vannak olyan viták, amelyek politikai szempontból sokkal komplexebbek. Technikai szinten folytatjuk a vitákat. A miniszteri konferencián e hónap elején megnéztük azt, hogy milyen hatása lesz a bizottsági javaslatnak, és ez alapján folytattuk a munkánkat technikai szempontból, és eh, Guillaume asszony jelentése, ha megszületik, akkor talán meg tudjuk eh, fogalmazni azt, hogy mi lesz majd a stratégiánk, és milyen közösségi céljaink eh, lesznek majd, és akkor itt tudunk előre lépni a közös menekült irányába. Köszönöm szépen! Köszönöm. Most a bizottságnak adom meg a szót. Tessék, asszonyom. Köszönöm szépen. Ami az irányelvet illeti a ö, hosszú távú tartózkodás engedélye kapcsolatban, köszönöm a jelentés tervezetet. Ahogy az elnökség is utalt rá, ez fantasztikusan jó ö, kiinduló pont, hogy gyorsan előrelépünk az elkövetkezendő hetek során. Úgy gondolom, hogy az egyik kulcs területe a társjogalkotók között a, az a módszer, ahogyan kiszámoljuk, hogy mennyit kell várni a státusz megszerzésére. Ahogy utaltam arra, amikor az előadóval és árnyék előadókkal találkoztam szeptember elején, a bizottság támogatja a tanács szinte elért kompromisszumát 2008 elején, de figyelembe veszük azt is, amit az előadó javasol ezen konkrétumokon, konkrét eh, területekkel kapcsolatban. Tehát megpróbáljuk elősegíteni a társjogalkotók közötti eh, kompromisszum kialakítását, beleértve ezt a területet is. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszonyom. Cseva asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni és köszönetet mondani az előadónak nyitottságáért, együttműködéséért az árnyékjelentés készítőkkel egyrészt, másrészt a többi intézménnyel együtt. A szeptemberi ülés ugyanis rendkívül gyümölcsöző volt. Látható az eredménye annak a jelentés, abban, abban a jelentés tervezetben, amely előttünk van részben a parlamenti javaslatok is benne találhatók a 2008 áprilisi javaslatok vonatkozásában, látható a folyamatosság, másrészt pedig az Európai Bizottság javaslatai is belekerültek. Ezen kívül rendkívül kényes kérdések is, amelyeket a tagállamok ö, szerettek volna belevenni, rendkívül ö, megértéssel kerültek megtárgyalásra, és nagyon fontos ez az időzítés is, amit említettek. Néhány megjegyzésem lenne csak, és egy-két dolgot említenék, amely, amelyek felmerültek. Szerintem kiegyensúlyozott jelentéstervezetről van szó, amely nem téveszti szem elől a központi kérdést, ami nem más, mint a nemzetközi védelem kedvezményezetjeinek érdeke védelme, mielőtt, majd miután ö, megkapják a hosszú távú tartózkodási engedélyt. Két dologról szeretnék az előéletről, illetve az utó időszakról ö, beszélni. Szeretném a figyelmüket felhívni egy-két különbségre. Tehát először a, a státusz megszerzése előtti időszak vonatkozásában mindannyian egyetértünk abban, hogy alapvetően fontos, hogy a tagállamok, amikor döntenek arról, hogy megkaphatja valaki a hosszú távú tartózkodási engedélyt figyelembe véve az egyes sajátos eseteket, csatlakoznék ezzel kapcsolatban az előadó álláspontjához. Amikor viszont a bizottság azt mondja, hogy az öt éves tartózkodásról van szó, láthatjuk, hogy a bizottsági javaslat került bele az előadó anyagába is, a jelentésbe, tehát azt látjuk, hogy amíg várjuk a tanács álláspontjának kialakulását, hogy hogy, tesz, hogy számoljuk ezt ki, megint csak nagyon fontos része az előadó a jelentésének. Ezzel kapcsolatban is világosan elmondtam erre szóra együtt a parlament álláspontját, és nagyon remélem, hogy ezzel kapcsolatban is gyümölcsözek lesznek a tárgyalások, és sikerül mind a bizottsága, mind a tanácsa megállapodni. Van két másik aspektus is, amelyet figyelembe kell venni, amikor már valaki megszerezte ezt a státuszt. Egyrészt a második tagállamtól való eltávolodás, ez fontos lehet. Itt is felhívnám a figyelmet arra, hogy a parlament azt kérte, hogy az egy hónapos határidő kötelező legyen. Úgy látom, hogy ez a jelentésben is ö, megtalálható. Tehát ez a parlament egyik fontos és egyértelmű álláspontja végezetül. Gratulálok az előadónak, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy a garanciákat megtartsa a védelem átadása vonatkozásában, főleg a családtagokra vonatkozóan hangsúlyoznám a jelenlegi irányelv hatájának kiterjesztését. Szeretném felhívni a figyelmet a nemzeti rendelkezések tiszteletbetartására, akárcsak az európaiakra a családtagok vonatkozásában. Ami ezt illeti, odafigyeltem a tanács megjegyzésére, ez nagyon kényes kérdés a tagállamok számára, úgyhogy nagyon remélem, hogy az új eljárás keretén belül sikerül megállapodásra jutnunk, amely egyértelműen olyan terület, amit sokan emlegettek. Tehát ez az a négy aspektus, ami nagyon fontos. Ezt szeretném mondani azt is, hogy nagyon remélem, hogy az előadó által említett időszak, tehát még ebben az évben ö, megoldás találása sikerre jár. Ezen kívül úgy tűnik számomra, hogy fontos az előrelépés, még akkor is, hogyha azt tapasztaltuk, és ragaszkodik a parlament, a tanács is ahhoz, hogy ez politikai szempontból van így. Köszönöm szépen. Mrs. Sargentini. Sargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök uh, úr. Én is szeretnék Morász uh, jelentéstevőnek uh, gratulálni a pontos munkájáért. Csak néhány megjegyzésem van amelyek nem igazán az ő javaslatára vonatkoznak. Szeretnék, eh, szeretném kiemelni azt az öt évet, mielőtt valaki megkapja a státuszt. A tanács eh, és a parlament ezzel egyetért. Itt egy kicsit úgy érzem, hogy az életekkel játszanak, hogyha valaki eh, menek kül, akkor azt jelenti, hogy új startra van szüksége az életben, és hogyha valaki csak két és fél év után kapja meg ezt az új kezdetet, akkor az nem igazán megfelelő véleményem szerint. Legálisan ha Amerikországból érkezőket másképp kezelnek, mint a legálisan menekültnek nyilvánítottakat. Ha megnézzük a többi tagállamot, akkor azt láthatjuk, hogy hogy valaki úgy kezdi, hogy családtag, és nemzetközi védelmet kap. Ez időbe telhet, de hogyha valaki szeretne rendbehozni az életét, akkor nem maradhat egész életében függ, függő, vagy nem függhet egész életében egy másik személy tartozkodási, tartozkodási engedélyétől. Tehát az, hogyha egyik tagállamból a másikba helyezzük a nemzetközi védelem alatt álló szemét, akkor mi történik a családtagjaival? Lehet, hogy ők nem követhetik ezt a szemét, mert bizonyos szabályok alapján az adott országban kell maradniuk. Ennyit szerettem volna mondani, és szeretnék még egyszer közvetet mondani Morász úrnak. Thank you. Köszönöm szépen. Wikström asszony. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Moraes úr jelentését, gratulálok, kiváló munkát végzett, nagyon rövid idő alatt. Jó párbeszédet tartott fenn az árnyék jelentéstevőkkel, figyelembe vette a véleményünket. Nagyon örültem, hogy támogatja azt, hogy az öt évbe bele számítson a tagállamban töltött idő egésze, attól kezdve, ahol, amikor először folyamodott nemzetközi védelemért az adott személy. Annak is örülök, hogy a tagállamokban tartózkodó személy szabadon mozoghat az Európai Unióban. Azt is kimondja a szöveg, hogy a nemzetközi védelem mert élvező személy csak olyan tagállamokra vonatkozik, ahol megadták a nemzetközi védelmet, de ez azt is jelenti, bár egyetértek vele, hogy a családtagjait is együttesen ki toloncolják, vagy kiutasítják a az adott személlyel együtt, de ezzel nem értek együtt, egyet hiszen figyelembe kell venni a családok egységét, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy a családi egység nem mindig szolgálja minden családtag érdekét. Hogyha valakit kiutasítanak, valószínűleg ez azért van, mert valamilyen bűncselekményt követett el például. Ha mondjuk az apa, egy családapa kiutasításra kerül egy bűncselekmény miatt, nem a, legjobb érdeke az a gyermekeinek és a feleségének, hogy vele együtt kiutasítsák. Nem szabad, hogy ők is szenvedjenek a családapa cselekedetei miatt, úgyhogy én ezzel a módosítással módok, támosítanám a jelentést. És volna egy módosításom a nyelv tanulással kapcsolatosan úgy gondolom, hogy az integráció fontos része a nyelvtudás. Hogyha valaki már öt éve él egy tagállamban, úgy vélem, hogy észszerű elvárni, hogy az adott személy legalább bizonyos szinten ismerje az adott tagállam legfontosabb hivatalos nyelvét. Nyilván figyelembe kell venni az egyes esetek sajátosságait, hiszen az ilyen emberek nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak de a tagállamoknak ezért képzési és nyelvoktatási programokat kell biztosítaniuk, képzéseket az a tagállam értékeivel kapcsolatosan, emberi jogokkal kapcsolatosan és a társadalomban betöltött szerepe kapcsolatosan jogok, kötelezettségek tekintetében. Gratulálok Moraes úrnak a liberális frakciót támogatni fogja a javaslatát, erről biztosíthatom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e még észrevétel? Úgy látom, hogy nincsen. Senki nem kért szót. Ebben az esetben gratulálok, Morász úr. Úgy vélem, rálátást kaptunk arra, hogy mi a helyzet ezzel a dosszéval. Az első olvasatban reméljük, hogy sikerül megállapodásra jutni. Hallottuk a bizottság véleményét is, a menekültügyi csomaggal kapcsolatosan, a Dublini irányelvvel kapcsolatosan. És most Morales úrnak adom meg ismét a szót, hogy zárja le a vitát. A módosítások benyújtásának határideje holnap jár le, szerdán, délben, 29-e. Köszönöm szépen, megragadnám a lehetőséget, hogy az elnökségnek elmondjam, hogy üdvözlöm azt a tényt, hogy tájékoztattak minket a fejleményekről, és bár minden, minden frakcióból kaptunk javaslatokat, az elnökség támogatja kezetektől a javaslatot, és ez nagyon bátorító. Persze ez felvethet kérdéseket más előadástevők részéről, akik a csomag tárgyalásában részt vesznek. Ami az árnyék jelentéstevők szavait illeti, köszönöm szépen, hogy ilyen gyorsan tanulmányozták a jelentést, és ilyen átfogóan. Ez is derülátásra adott ott az ütemezés tekintetében. Holnap délben van, tehát még egyszer megismétlem a módosítások leadásának határideje. Sargentini asszony most éppen beszélget, de azért reagálnék a véleményére. A közösségi jogszabályok vonatkoznak a kiutasított személyek, menekültek problémájára olyan esetekben, amikor a család nem kívánja követni a személyt, ha például családon belüli erőszakról van szó, vagy hasonló kérdésről, tehát ebben gondolom nem lesz akadálya megegyezésnek. Wikström asszonynak is köszönetet mondok a többi kollégának is, akik nagyon konstruktív javaslatokat tettek azzal kapcsolatosan, hogy a többi frakció véleményét is vegyük figyelembe. A titkárságra pillantók, de az ütemezést már végül is felvázoltuk, és szeretnénk a karácsonyi szünet előtt lezárni ezt a dossziét. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy egyelőre lezárhatjuk a vitát, ezt a témát. Holnap délben van a határidő a módosításokra. A belga elnökség nem kíván szólni, a bizottság sem rendben. Akkor köszönjük Morales úrnak a jelentéstevői közreműködést, és most nézzük a 16. pontot. Rendeletmódosítás. A külső határok átlépésekor vízum kötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szól ez, az, ez a rendelet. A vízum enyhít és vízumkötelezettség enyhítését fogjuk most megtárgyalni Tájvan összefüggésében. A bizottságnak szeretné megadni a szót. A javaslat július 5-én született, aztán a tanács is elmondja majd az álláspontját. Azután, ha nincsen ellenvetés, akkor megadjuk a jelentéstevőnknek a szót, a kijelölt előadónknak, Diaz de Mera úrnak, és azután a többi felszólalónak, aki meg kíván nyilvánulni ebben az ügyben. Tehát a bizottság, kérem, hogy mutassák be a javaslatot. John de Custer úr, a bizottság részéről tessék parancsolni. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Ma délelőtt már a szakbizottság szavazott egy másik módosításról, amit a 2001 per 259, 359-es rendeletre vonatkozott Bosznia Hercegovina Albánia lakosainak a negatívról a pozitív listára való áttételére, vagyis hogy egy olyan körbe kerüljenek, amelyeknek az állampolgárainak nem szükséges vízumot váltani, a Schengeni tagállamokba való utazáshoz. Volt egy másik bizottsági javaslat, kifejezetten másik három nyugat-balkáni országgal kapcsolatosan. Ezekben az esetekben a bizottság az átfogó vízumliberalizációs párbeszédre alapozta a javaslatát. A javaslat, amiről ma tárgyalunk, egy olyan kontextusba illeszkedik, amelynek keretében a második melléklet listáját rendszeresen felülvizsgáljuk. Beszélek most a 2001-es irányelvről. Bizonyos kritériumok kapcsolódnak a pozitív és a negatív listához, például az illegális bevándorlás kockázata, biztonsági kockázatok, az Európai Unió külső kapcsolatai az adott harmadik országgal, viszonosság és regionális koherencia. Tehát rendszeresen felülvizsgáljuk, hogy a két lista megfelele ezeknek a kritériumoknak továbbra is. A jelenlegi javaslatban van egyetlen ország, amit szeretnénk átvinni a negatívról a pozitív listára a javaslat szerint, vagyis hogy ne kelljen vízumot kiváltaniuk az utazóknak, ez Tájvan. Ez politikai kérdés. Aztán van egy második összetevője ennek a kérdésnek, ez egy technikai kiigazítás a bizottsági javaslatban, ez a Mariana szigetekre vonatkozik. Ezek a negatív listán szerepelnek, de már felhívták a figyelmünket arra, hogy ezek a szigetek az Egyesült Államokhoz tartoznak, és állampolgáraik amerikai állampolgárok, vagyis nem vonatkozik rájuk vízumkényszer. Az a javaslatunk, hogy az északi Mariana szigeteket töröljük a negatív listáról, hiszen ez nem egy autonóm állam, hanem az állampolgáraik amerikai állampolgárok. Ami Tajvánt illeti, gondolom senki nem vitatja, hogy Tajvan nem jelent illegális bevándorlás szempontjából, vagy biztonsági szempontból fenyegetettséget. Ami a külkapcsolatokat illeti, hiszen ez is egy kritérium, úgy gondolom, hogy azzal is mindenki egyetért, hogy összességében a Tajvan és Kína közötti kapcsolatok jól alakulnak, kevesebb a feszültség, mint korábban, és pontosan emiatt volt korábban a negatív listán Tajvan miatt a problémák miatt, amik most enyhülni látszanak. Aztán ott van a regionális koherencia kérdése. A többi ország ebben a térségben, Japán, Dél-Korea, stb. már vízumentességet élvez, tehát ez a javaslat hozzájárulna ahhoz, hogy a regionális koherenciát, következetességet is biztosítani tudjuk. Aztán a viszonosság kérdése. Jelen pillanatban Tájvan három tagállammal szemben tart fenn vízumkötelezettséget, Bulgária, Románia és Ciprus, de már kötelezettséget vállalt arra, hogy megszünteti a vízumkényszert a három említett tagállam vonatkozásában. És arra is kötelezettséget vállalt, hogy meghosszabbítja 30 napról 90 napra a vízummentességgel letölthető napok számát. Jelen pillanatban csak 30 nap ez az időszak. Arra fogjuk kérni a tajvani felet, hogy erősítse meg ezeket a kötelezettségvállalásokat írásban is, hogy ezzel is biztosítható legyen a teljes viszonosság. Ennyi összefoglalva a javaslatunk, a tanács már megkezdte a munkát ezzel a javaslattal kapcsolatosan. Egy kérdés van, ahol elképzelhető, hogy módosításra kerül sor, de az elnökségnek mindjárt meg is adom a szót, majd ők elmondják, ez miről szól, és azután a módosításokkal kapcsolatosan várjuk az észrevételeket. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, hogy bemutatta a bizottság javaslatát. Most pedig hallgassuk meg a belga elnökség képviselőjét, Emil Brain úr, nem, asszony, bocsánat. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Az Európai Bizottság eh, javaslata pozitív, illetve negatív eh, listákkal foglalkozik, figyelembe veszi azokat a kritérium, eh, azok, azon kritériumok mellett, amelyeket a, taná, a bizottság felsorolt. Szeretném elmondani azt, hogy a tagállamokat is megkérdezik arról, hogy mely országokat lehet a pozitív listára helyezni, és melyek nem felelnek már meg a kritériumoknak, és ezért a negatív listára kerülnek. A tagállamok nagy része meg volt arról győződve, hogy Tajvan a pozitív listához tartozik, és ezért közölhetem önökkel, hogy a tanács támogatja a bizottság javaslatát. A tanács módosítást kíván tenni a javaslattal kapcsolatban, Tajvant illetően. 600 ezer olyan tajváni van, akik nem Tajván területén élnek, hanem külföldön. Ezek a tajvaniak másfajta útlevellel rendelkeznek, mint azok a tajvaniak, akik Tajvanon élnek. Ez az útlevél nem teszi lehetővé azt, hogy, hogy engedély nélkül Tajvánra utazzanak, és ezeknek a tajvaniaknak minden esetben, amikor Tajvánra utaznak, engedélyt kell kérniük a tajvani hatóságoktól, hogy Tajvánra utazhassanak. Ezért nem igazán értjük azt, hogy ezen különleges kategória kapcsán a vízumot nem lehet megadni, és azt kérnénk, hogy ezt a módosítást fogadják el a bizottsági javaslat kapcsán. Remélem, hogy konstruktív lesz az együttműködés a parlament, illetve a jelentéstevővel, és remélhetőleg a vízumkönnyítés Tajvan esetében a lehető leghamarabb megszületik még ez év vége előtt. Köszönöm. Mrs. Brain. Brain. Or, most az előadó következik, Diaz Demera úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Végig hallgattam figyelmesen a bizottság és a tanács beszámolóit. Általánosságban teljes mértékben támogatnám a referenciákat, amik elhangzottak. Ma összegezve a jelentést, ugyanis 11-én készül el majd a teljes jelentés, el szeretném mondani, hogy támogatom az általános ö, pontokat a bizottság és a tanács részéről, de azért azt el szeretném még mondani, hogy a tajvani helyzet egyáltalán nem fenyegeti ö, az EU-t, illegális bevándorlás vagy biztonsági szempontokból. Ahogyan a részletes tájékoztatás alapján is kiderül a jelentésből, Kína és Tajvan jelentős gazdasági növekedést élvez, több mint 30 ezer dolláros értékben éves szinten fejenként. 2010. júliusában ez csak 5,2% volt a GDP arányában. Most pedig 10,1 százalék Tajvan ezen és egyéb okok miatt egyáltalán nem fenyegetésként jelenik meg, akár az illegális, vagy pedig a titkos bevándorlás vonatkozásában. 2006 és 2008 között az egész Európai Unió területén összesen 45 illegális bevándorlót találtak Tajvanból, és éppen ezért nagyon fontos a vízumkötelezettség könnyítésénél minden tagállam szempontjából, vagyis az EU minden tagállama részéről három kivétellel Ciprus, Románia és Bulgária nem kapta meg Tajvántól ezt a könnyítést. A kínai köztársaság formálisan kötelezettséget vállalt az utolsó tekintetében arra, hogy jóvá hagyja a teljes vízummentességet a három említett ország szempontjából. Éppen ezért egyetértek azzal, hogy ezt a kötelezettségvállalást írásban kell megkövetelni aztán van még egy fontos körülmény, amiről tudni kell. Az Egyesült Királyság már megkezdte a kínai köztársasággal 2009. március 10-én az tárgyalásokat más nem közösségi országok, Japán, Korea, Dél-Korea, Szingapúr és más országok is már megkezdték a liberalizációját a vízum követelményeknek. Biztonsági elemként nagyon fontos említeni, hogy a tajvani utazási dokumentumok megfelelnek minden olyan követelménynek, amelyeket a nemzetközi civil polgári repülési légiközlekedési szövetség követel meg, és egyébként is minden tekintetben előre haladott folyamatban van a dokumentum hamisítás elleni küzdelem. A régió más országaival való következetesség, Hongkong, Makao, Japán, Dél-Korea, Szingapur. Itt már érvényesül a vízummentesség, ami a a terület közöttiség elvének érvényesülését illeti, nagyon fontos, hogy előtérbe kerüljön a javaslat előnye, vagyis a pozitív listára való áthelyezés megfelelő intézkedésnek tűnik, szükségesnek és kiegyensúlyozottnak, vagyis arányosnak. Az is nagyon fontos, hogy hivatkozzunk arra, hogy az északi Mariana szigetekkel mi is a helyzet, ahogyan már említették. A Mariana szigetek állampolgárai, teljes jogú állampolgárai az Egyesült Államoknak, az Amerikai Egyesült Államoknak, és a melléklet első, illetve a rendelet első mellékletében kell, hogy szerepeljenek. A másik dolog, hogy a bizottság, az AFED bizottság már megvizsgálta ezt a dossziét, és a véleménye kedvező, ami a módosítást illeti, amelyet majd a 27 tagállamot be a bizottsági javaslata kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatosan egyetértek, vagyis hogy mutassák majd be ezt a javaslatot a tagállamoknak. Nagyon részletes információkkal rendelkezünk a útlevelekkel kapcsolatosan, a diaszpórával kapcsolatosan. Nincsen tajváni útlevél a tengeren túli kínaiak számára. A tajvani nyilvántartásban nem szerepelnek. Ez eh, jelen pillanatban körülbelül 60, millió, 60 ezer külföldön élő tajvaniról beszélhetünk, ezért egyetértek azzal a javaslattal, hogy eh, a vízum könnyítés nem vonatkozik az olyan személyekre, akik tájváni útlevéllel rendelkeznek, de nincsen eh, személyi számuk Tájvánon. Ez körülbelül 60 ezer embert jelent, a diaszpora tagjait. Ezzel egyetértek természetesen, és tájékoztatni kell, tájékoztatnom kell önöket arról, hogy a viszonosság és érvényesül ebben a tekintetben. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathattam a javaslatot, és a következőképpen néz ki az ütemezés. Ma lehet benyújtani még módosításokat, és aztán a bemutatás után, vagyis 12-én, október 12-én zárul le a határidő, és kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Díaz Szemera úr. Tessék, Bronx úr. Tessék, kívánt szólni? Igen. A harmadik országok állampolgárai számára nem szabad, hogy kötelezővé váljon a vízum. Ez a kritérium általában turistákra és diákokra vonatkozik, de természetesen a munkavállalás tekintetében, letelepedés tekintetében lehetnek korlátozások. Említették, hogy nagyon kevés illegális bevándorlóval találkoztak Tájvánból, de más országokról nem beszélt, mondjuk a pozitív lista országairól. Lehet, hogy nem jelennek meg a hivatalos munkaerőpiacon, de az illegális piacon megjelenhetnek, ahol nem élvezhetnek védelmet. Ezért a legrosszabb fajta kizsákmányolás áldozataivá válhatnak és ha jól értettem a bizottság szavait, ez csak olyan országokra vonatkozik, akik a Schengeni megállapodás aláírói. És azért nagyon fontosnak tartom, hogy más Európai Uniós országok véd, érdekeit is védjük, nem csak a sajátomat. Köszönöm. Köszönöm, Buszutil úr. Köszönöm, elnök úr hogy reagáljak az utolsó felszólaló szavaira, az Egyesült Királyság már megszüntette a megszüntette vízumkényszer Tajvannal szemben, úgyhogy inkább az Egyesült Királyságot követjük, nem fordítva támogatom a javaslatot. Teljesen egyetértek azzal, hogy a vízumkényszert meg kell szüntetni Tajvannal szemben több okból is. Egy gazdag országról van szó, olyan gazdasági növekedést tanúsít, ami idén több mint 10 százalék, ez tehát az idegenforgalmi ágazat érdeke is, hogy a vízumkényszer megszűnjön. Ezekből az országokból sok turistára számíthatunk. Egyébként az Egyesült Királyságban ez is történt, amikor megszüntették a vízumkényszert a viszonosság kérdése tekintetében nem szabad megfeledkezni arról, hogy EU állampolgárként már nem kell vízumot kiváltanunk Tájvánba, kivéve Ciprus, Románia és Bulgária állampolgárait, ahogyan hallottuk, de örömmel hallom, hogy megerősítették, hogy ezeket a vízumkényszereket is megszüntetik évvégéig. Teljes mértékben támogatom a javaslatot, az előadó javaslatát és ajánlásait. Remélem, hogy minél rövidebb időn belül sikerül megállapodást elérnünk. Köszönöm, Buszútil úr. Egyéb észrevételek. Ki kíván még szólni a kérdésben? Talán csak annyit, hogy tudatában vagyok. Hallottuk a bizottságtól, hogy az Egyesült Királyság már megszüntette a vízumkényszer Tajvannal szemben. Nem feltétlenül Tajvanról beszéltem, az előadó világossá tett hogy nincsen probléma az illegális bevándorlással kapcsolatosan, általában a pozitív listán szereplő országokról beszéltem. Köszönöm. Jó, vettük. És hogyha nincsen további észrevétel, és senki nem kíván szólni, akkor adjuk meg az előadónak a szót. Talán szeretném még mindezt valamivel kiegészíteni, tessék parancsolni mikrofonba. Köszönöm szépen a támogatást, Buszutil úrnak különösen, és ami Bronx úr észrevételét illeti, nem tudok erről semmit mondani, hiszen a második felszólalásában már világossá tette, hogy miről is beszél pontosan, és hogy nem feltétlenül Tájvánról beszél. Én kifejezetten a tájvani helyzetről beszéltem, a gazdasági fejlődést mutató, mutató számokról, a legkedvezőbbek ezek az egész világon. A teveni állampolgárok az Egyesült Államokba és az Európába inkább turizmus céljából érkeznek, nem annyira dolgozni, ahogyan ez már kiderült Írország, az Egyesült Királyság esetében is. Úgyhogy ez minden fél érdekét szolgálja, hogy megszüntessük a vízum meg szükségességét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Diaz Hemere úr. Akkor ezzel azt mondhatjuk, hogy az előadó jelzése alapján a módosítások benyújtásának határideje a jelentés tervezet bemutatását követi majd, ez majd október 11-én lesz, mármint a bemutatás, tehát a módosítások benyújtásának határideje október 12 déli 12 óra, ami azt jelenti, hogy talán október vége felé szavazhatunk is a Libeszakbizottságban, ezt követően pedig novemberben a plenárison ha nincsen senkinek ellenvetése, akkor így lesz. Köszönöm szépen. Most pedig még mindig van egy megtárgyalandó kérdésünk, a 17. pont. Még mielőtt a délelőtti ülés szakot lezárnám. A feladatunk, hogy a 17. pontot meg beszéljük, a szabadságon, bizottságon, biztonságon és jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT rendszereinek üzemeltetés igazgatását végző ügynökség. Carlos Coelho úr az előadó, van még néhány percünk, hogy lefolytassuk ezt a vitát. A módosításokkal kapcsolatosan bizonyos módosító indítványokat nyújtottak be a Libe bizottsághoz a jelentés tervezettel kapcsolatosan az IT ügynökséggel összefüggésben Coelho úrnak adjuk meg először a szót, aztán majd más kollégáknak, akik szeretnének szót kérni a vitában, majd a bizottság is szót kap. A belga elnökség is ezt követően, szóval először a következő libe ülésünkön, ez majd október 11-én lesz, egy orientációs szavazást fogunk tartani ezzel kapcsolatosan. Koelyó úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen, elnök úr. E köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönet mondani a kollégáknak a együttműködésért, hiszen együttműködésükkel gazdagították a jelentésemet. Tegnap találkoztam a kollégákkal, számos kompromisszumos módosítást is benyújtottam, ezeket átküldtem a kollégáknak, és ott láthatják, elnök úr, október 11-én eh, lesz majd egy eh, szavazás. A kompromisszumos módosítások főként olyan témákat boncolgatnak, amelyeket mi is megvitattunk itt. Ezek mind lefedik az Európai Parlament, illetve a Libes szakbizottság aggájait. Nem el szeretnék kerülni azt, hogy a vizsgálati, a kísérleti projekteken keresztül módosítják az ügynökség szerepét, anélkül, hogy a parlamentet erről értesítenék, illetve, hogy anélkül, hogy a parlament ezzel kapcsolatban véleményt formálna. Szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy mi is a feladata ennek az ügynökségnek, és szeretnénk arról gondoskodni, hogy eh, belekerüljön a szövegbe az is, hogy szerintünk mi lenne a feladata ennek az ügynökségnek. A feladat az lenne ennek az ügynökségnek, hogy megvédje az adatokat, és a kompromisszumos módosításomat is szeretném beteljeszteni az ügynökség székhelyét illetően. Ahogy már korábban is elmondtam, nem kaptunk jogi véleményt legalábbis olyat nem, amely azt mondta volna, hogy itt a tanács privilégiumáról van szó. De nem szeretnénk azonban problémát sem okozni. A tanácsnak a javaslata megfelel annak, amit mi is szeretnénk, hogyha a kollégáknak vannak kérdéseik a kompromisszumos javaslattal kapcsolatban, akkor szívesen állok rendelkezésükre, de nem szeretném, hogyha a már megmutatott pontokat ismételten részletesen megvitatnánk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Pajó úr. Most akkor a belga elnökségtől szeretném megkérdezni, hogy elmondaná a véleményét. Parancsoljon, uram! Eh, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattuk eh, a jelentéskészítőt, előrehaladtunk a munkáinkkal, a munkacsoport szintjén, és eh, számos nyitott kérdés van még, de úgy véljük, hogy a szorosabb együttműködés az Európai Parlamenttel, és különösképpen a Libes szakbizottsággal a lehető legjobban halad, és emiatt a továbbiakban sikerül majd egymással dűlőre jutnunk. A módosítók benyújtása után, illetve az orientációt szolgáló szavazás után sikerül majd együttesen megfelelő megoldásra jutnunk. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Semáker úr. Ugye eltaláltam a nevét. Van bele. Köszönöm szépen, Van bele úr, mondja az elnök. Most pedig a bizottságot szeretném megkérdezni, Todorach urat. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni, mert ahogy az előadó említette, már többször megvitattuk itt a szakbizottságon belül a javaslat lényegét, és a legtöbb módosító indítványt is, amit beadtak. Ugyanazt szeretném elmondani, amit az elnökség, illetve az előadó bevezetőjében óriási előrelépés történt, a legtöbb módosító indítvány javít a szövegen, ezeket üdvözöljük ilyen minőségükben nem akarok kitérni azokra a módosítendítványokra, melyeket már kiveséztünk előző üléseken, csak az újak közül néhányra térnék ki röviden, amelyek a közelmúltban kerültek beadásra. Azt hiszem, hogy a kísérleti projekt új módosítóindítványban öltött testet, amelyet az előadó is említett, és csak annyit szeretnék elmondani, hogy a bizottság ö, megszövegezése nem igazán akarta az ügynökség feladatait kibővíteni olyan módon, hogy idézőjelbe ö, saját maga ö, találjon ki ötleteket. Ö, gyakorlatilag költségvetési kérdésekről volt szó, amelyekre szükség van mindig is, ö, amikor a politikákat ö, meg kell valósítani, illetve a jogszabályokat. Olyas van, ami ez, ami a 49-es cikken alapul, a pénzügyi szabályozás 49. cikkén Úgyhogy semmi új dologról nincs szó, vagy különleges eszközről, amelyet itt most felhasználnánk, aminek segítségével az ügynökség új IT projekteket tudna megvalósítani. A politikai előkészítés részeként majd egy új területen valósulna ez meg inkább, mint önmaga a kísérleti projekt területén, ez továbbra is a bizottságnál marad, úgy gondoltuk, mivel az ügynökség végül is kiválósági központ kell, hogy legyen ezen a területen, ezeket az ügynökségre bízók Nyilván átláthatóságra van szükség, elfogadjuk a javaslatokat, amelyek az előzetes információszolgáltatásra vonatkoznak, mielőtt ezek a programok beindulnának. Annak érdekében, hogy teljes körű tájékoztatás alapján döntsenek az érintettek ebben a szem, ebből a szempontból. Bár ha így fognak működni a projekt, projektek, ez ugye más intézmények döntéseitől is függ, ami a költségvetési végrehajtást illeti. Ennyit erről, ami a központot illeti, tökéletesen értjük az elvárásokat, mert tulajdonképpen a hatástanulmányban foglaltak megismétlődései, úgyhogy így támogatjuk ezeket, bár úgy gondoljuk, és ezt már az előadó azt gondolom említette, mivel a tanács dönt erről a továbbiakban, és úgy gondolom, hogy a szöveg elfogadása előtt tudván azt, hogy erről is előzetesen kell dönteni, úgy gondoljuk, hogy ennek nem túl nagy hatása lesz a központ helyét illetően. A 65-ös módosító vonatkozásában a biztonsági terv és információs biztonsági terv és az üzletmenet folyamatossága vonatkozásában úgy gondoljuk, hogy ez ugyanaz a koncepció, az IT rendszerek biztonsága, akár magára az IT rendszerre gondolunk, vagy az épület biztonságára, tulajdonképpen egyetlen egy biztonsági terv részét kell köv, ö, képezze, és ezt kell képviselnie és követnie az ügynökségnek. Ezért nem akarunk különbséget tenni a két koncepció között, mert gyakorlatilag ugyanahhoz tartoznak. Ami az Eniszát illeti, és ennek résztvételét akár a vezetőtestület megfigyelői státuszként való kezelését illetően, nyilván tudatában vagyunk a mandátumnak. Olyan ügynökség ez, amelynek tanácsot kell adnia a hálózatok biztonságáról, stb. Azt támogatnánk inkább, hogy olyan rendelkezés szülesen, amely arra ösztönzi az igazgatót, hogy konzultációt folytasson, ha erre szükség van, bár a hivatalos státusz elismerése más hatással lenne erre, illetve az ügynökség munkájára, hatájára is. Végezetül, ami az értékelések gyakoriságát illeti, a legutóbbi módosító indítványokban ez három évként szerepel, úgy gondoljuk, hogy ez nagyon rövid, először is még nincsenek precedensek ezen a területen, általában öt év szokott lenni az ügynökségek vonatkozásában, és ezt javasoljuk mi is. Ezen túl van még egy olyan terület, ami az értékelések hatájáról szól. A módosító indítványban az áll, hogy ugye az adatvédelem is ide kéne tartozni, de úgy gondoljuk, hogy ez továbbra is az NIPS hatáskörébe kellene, hogy tartozzon, nem pedig más területre. Úgy gondoljuk, hogy ellenkező esetben átfedések lehetnének Hát röviden ennyit szerettem volna elmondani az új módosítanítványok vonatkozásában, de nyilván tudom, hogy vagy úgy tudom, hogy vannak módosított formában levő módosítanítványok, ezeket érdekes volna elolvasnunk. Köszönöm. Thank you, Mr. Tudorache. Köszönöm szépen. Most pedig a képviselőkhöz fordulok. Álváró úré a szó először is. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Miután végighallgattam a tanácsot és a bizottságot, Carlos Coelho nagyon eredeti módon vezette át az árnyék jelentéskészítőket ezen a témán, nagyon kooper- együttműködési szellemben, semmi nehézség nem lesz a szavazással. Az általa említett kérdésekben egyetértünk. Gondolom, hogy az volna még érdekes, hogy megvizsgáljuk azokat a témákat, amelyeket a bizottság említett. Aztán persze vannak területek, amelyeket a továbbiakban is ki kell majd terjesztenünk az IT területén, és amit szeretnék hallani még a tanácstól, illetve a bizottságtól, nem más, mint két dolog. Úgy hallottam, mivel a Költségvetési Bizottság tagja is vagyok, hogy egy ügynökség vonatkozásában talán belső tartalékként képzünk egy bizonyos összeget a, a SZISZ rendszer migrációs céljaira. De ez a, ez a javaslatban nincs benne. Másodszorban tekintettel arra, ami most történik, gondolom, az IT ügynökség működni fog, még akkor is, hogyha a SIS-2 nem áll, lesz kész teljes mértékben. Már nem tudom most angolul, hogy is kell ezt mondani, esetleg fel, felesleges lenne. Köszönöm. Thank you. Mr. Albrecht. Yes, thank you, Chair. Um, I will also... Köszönöm, elnök úr, mondja Albrecht úr. Én is szeretnék meg köszönetet mondani Carlos coelho a munkáért, és az árnyék készítőknek Nagyon jó munkát végeztünk, jó eredményt értünk el közösen, úgyhogy csak néhány általános megjegyzést engedjenek meg a tanácsnak és a bizottságnak. Úgy gondolom rendkívül fontos ö, nem elfeledkezni az aggájainkról és az érveinkről a vita során Nagyon fontos, hogy ezeket a jövőbeli vitáink során se felejtsük el, nevezetesen hogy az adatbázisok operatívan működjenek, uh, és egy összekapcsolhatók legyenek. Úgyhogy ez nagyon erőteljes jelzés a parlament részéről, és úgy gondolom, hogy tudatában kell lennünk azoknak a kockázatoknak, amelyeket a központosított adatbázisok jelentenek. Úgyhogy mindig egy kicsit kritikusan tekintek a különböző rendszerek összeolvasztása elé, mert talán nagyobb kockázatot jelentenek a jövőben így. Ezek voltak az általános megjegyzéseim, amiket talán mindig figyelembe kéne venni. can... Köszönöm a munkát, azt hiszem folytathatjuk. Thank you. Elnök, köszönöm szépen, Guillaume asszony. Köszönöm, még gyorsabban. Egyet értek azzal, ahogyan együtt működtünk. Annyit mondanék csak el hogy a frakció, amelyet képviselek, minden prioritását megtalálta ebben a témában, ami az ügynökség kompetenciát illeti, nyilvánvalóan úgy gondolom, amely az adatok interoperabilitását célozza meg azon a területen, amely adhok döntéseket igényel. Egy-két kérdés még nyitott a központot illetően, és ugye a frakciónkon belül egy csomó témával foglalkoztunk, nagy többséggel fogadtuk el a módosító indítványokat ezzel kapcsolatban, és a tegnap megvizsgált kompromisszumos módosító indítványok szerintem azt fogják eredményezni, hogy pozitívan értékelhetjük ezt a jelentést. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, ezt azt Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon sokat mondtak már a problémáról, de először én is szeretnék Koelyó kollégának köszönetet mondani. Nagyon különböző a véleményünk számos kérdésben, de a kompromisszumok esetében figyelembe vette azt is, amit mi fontosnak tartunk. Két dolgot szeretnék eh, elmondani. Hogyha a Költségvetési Bizottság eh, véleményét meghallgatjuk, akkor azt láthatjuk, hogy számos nyitott kérdés van, főként ami a költséghatékonysági ellenzéseket illeti. Úgy vélem, hogy nem elegendő, nem elegendő módon foglalkoztunk ezzel, és a következő időszakban erre jobban kellene koncentrálnunk. Mindenképpen hatékonysági ellenzésekre van szükség, és ebben az állásolásban mindig is kérik az ilyenfajta elemzéseket, hiszen meg kell nézni, hogy mennyire hasznos ez a projekt, és mennyire hasznos ez az ügynökség, amelyet létrehozunk. Ez az első pont, és valóban meg kell ezt vizsgálni. A következő pont egy olyan kérdés, amely már kezdettől fogva felmerült. Az a kérdés, hogy mi történik tulajdonképpen? Hogyan lehet szabályozni egy ilyenfajta ügynökséget, akkor, hogyha a SZISZ nem fog megvalósulni. Nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel. Lehet, hogy egy alternatív megoldásra is szükség lesz. Hogyha nem fog megvalósulni az, a, ez, akkor ezt a kérdést mindenképpen a következő időszakban szem előtt kell tartanunk. A következő pontomat kihagynám, mert már más szinten erről tárgyaltunk, és szeretnék még egyszer köszönetet mondani a jelentéskészítőnek. Köszönöm szépen, senki más nem kíván szólni. Akkor visszatérünk önhöz, Koeljó úr, mint jelentéskészítő, szeretne valamit mondani. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégáknak is, szeretnék köszönetet mondani a kitűnő együttműködésükért. Nagyon nehéz volt ez a dosszié. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak is a megjegyzéseikért, amiket tettek, és hogy elmondták a véleményüket a parlament módosításaival kapcsolatban. Számos módosítást már felváltottak a kompromisszumok, így nem kell nehézségekkel szembenéznünk például más intézmények vagy ügynökségek részvételével kapcsolatban ezen ügynökség menedzsmentjében. Van még azonban egy problémánk, a Költségvetési Szakbizottságban nagyon nagy a nyomás annak irányába, hogy csökkentsük a költségeket az irányító testületet illetően. Én nem ellenzem ezt, de tudom, hogy olyan kérdésekkel kell szembenéznünk, amelyek minden tagállam szuverenitását, illetve határozását érinték és pont ezért nem hiszem, hogy bölcs lenne az, hogyha csökkentenénk a igazgató tanácsban a tagok számát. Mindenképpen tovább fogjuk követni tehát ezeket a módosítókat. Az utolsó pont, amit a bizottság említette a feltételekkel kapcsolatban. Igaz az, hogy a tanács dönteni fog a az eszközök elkülönítéséről, de Együttműködésben vagyunk a tanácssal, illetve a bizottsággal is, és a tanácsnak tudnia kell azt, hogy mik a mi feltételeink, azért, mert hogyha nem veszik figyelembe a mi feltételeinket, akkor nem fogunk egyetérteni abban, mert akkor akkor fogunk egyetetteni az ő megoldásokkal. Mi egy olyan megoldást szeretnénk, amely megfelel a mi aggájainknak. Nem szeretnénk részesei lenni egyfajta csatának, nem, nem, nem arról van szó, hogy mi meg akarunk határozni, hogy mindenképpen szeretnénk, hogyha ez a helyszín megfelelő lenne, és ezért hoztunk létre egy bekezdést ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Kaja úr, mondja az elnök, hogyha nincsen további hozzászólás a tanács vagy a bizottság részéről, a tanács, igen, tessék, a bizottság részéről, igen, köszönöm szépen. Mielőtt még rátérnék azokra a kérdésekre, amelyeket az árnyékjelentéstevők tettek fel, szeretném támogatni mindazt, amit Kaja úr is elmondott eh, a igazgató tanács összetételéről a Költségvetési Szabbizottságban is tárgyalnak a módosítókról. Tudjuk, hogy csökkenteni kell a költségeket, de ahogy Kaja úr is elmondta, a, az ügynökségnek a különlegessége, illetve a hatája az, hogy min, azt jelenti, hogy minden tagállamot képviseltetni kell az igazgató tanácsban, hiszen a tagállamok felelnek azért az adatért, amit feldolgoznak, ezért minden tagállamnak szerepelnie kell az igazgató tanácsban. A kérdésekkel kapcsolatban a költségvetésről is kérdeztek, hogy a SZISZ eh, kettő költségére is rákérdeztek, nincsen eh, költs, költség, amely kapcsolódna eh, ehhez az ügynökséghez, ezt illetően a SIS 2 nek milyen hatása lesz az ügynökségre, nincsen olyan a SIS 2-vel kapcsolatban, amely kihatna az ügynökségre. Minden rendszer figyelembe vesz a szabadságbiztonság és jogjövésre alapú térség kapcsán. az IAS következő júliusban fog megvalósulni, és hogyha a SIS pedig eh, megvalósul, akkor a, az ünnökség átveszi a, az irányítását, de úgy gondoljuk, hogy a SIS jelenlegi fejlődése nem fog kihatni az ügynökségre. A interoperabilitást is nagyon fontos kérdés. Nem szabad, hogy úgy legyenek összekötve a rendszerek, hogy ezzel kapcsolatban nincsen megfelelő szabályozás. Minden rendszer, amely kötődni fog a már meglévő rendszerekhez, az arról vitázni kell, meg kell nézni, és milyen új jog, jog alapra van szükség. Tehát a jogszabály alkotóknak lehetőségük lesz arra, hogy megértéseket tegyenek, illetve hogy megvizsgálják azt, hogy ez mennyire jogos. Költséghatékonysági elemzés, illetve az úti terv, ezt is megelmítették a költséghatékonyságot illetően. Elmondhatom, hogy a hatályos tanulmány megvizsgálta a költség hatékonyságát az ügynökségnek. Ez a tanulmány megnézte azt, hogy mennyire megfelelő a különböző forgatókönyv, amelyel a tanulmány foglalkozott. Megnéztük azt, hogy melyik a legtakarékosabb megoldást. Az úti tervet illetően úgy gondolom, hogy a rendszerek úti tervére kérdeztek rá, de ez nem fog kihatni egyáltalán az ügynökségre. Azt, hogy mi lesz a sorsa egy vagy másik rendszernek, az nem fogja befolyásolni semmilyen módon az ügynökség működését. Úgy vélem, hogy a kérdés inkább a SZISZ 2-re vonatkozott, és azt pedig már megválaszoltam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen ezt a vitát az árnyék jelentéstevőknek, illetve a jelentéskészítőnek. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy lesz egy orientációs szavazásunk a Libes szakbizottság következő ülésén, október 11-én. 12.30 van, és majdnem végére értünk, hiszen a 18-as pontot elhalasztottuk, de szeretnék köszönetet mondani a koordinátoroknak, akik megállapodtak abban, hogy elhalasztjuk a koordinátorok soron következő ülését is, a következő szakbizottsági ülésünkre, így minden koordinátor el tud majd jönni. Hogyha nincsen egyéb kérdés, akkor csak annyi maradt nekem, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy mikor lesz a következő ülésünk. Szeptember 29-én lesz. illetve szeptember 28-án, 15-18-30-ig, és szeptember 29-én is lesz egy ülésünk, Brüsszelben 9 12 12-30-ig, és október 11-én Háromtól fél hétig lesz Brüsszelben az ülésünk. Köszönöm, köszönöm. Where is the meeting this afternoon?